kinevezési kérelmet, van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, nincs, akkor elfogadottnak tekintjük a, a kinevezés. Mészáros jelentés az első, megadom a jelentéstevőnek a szót, maximum két percre, Mészáros úr. Thank you, President, and thank my colleague for... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az üdvözlő szavakat. Rövid leszek. Ez a 97-es jegyzőkönyvet írná felül. Erről a plenárison nem lehet eszmecserét folytatni, ezért röviden el kell mondanom, hogy mi a jelentés célja. A javaslat arra irányul, hogy a szerződők a polgári jogi felelősségét, az atomkárokért vállalandó polgári jogi felelősséget kiterjesszék. A tanács határozata a tagállamokat, amelyek ugye az aláírói a Bécsi Egyezménynek, ugyanakkor sohasem ratifikálták a 97-ben megfogalmazott jegyzőkönyveket. Bulgária, Csehország, Észtország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország és Szlovákia tartoznak ebbe a körbe. A Bécsi Egyezmény kapcsolatos módosítás most meg akarja erősíteni azoknak a jogait, akik atom baleset áldozataivá válnának. A 97-es jegyzőkönyvhöz való hozzáférés nagyon fontos, az áldozatok sérültek kompenzációja szempontjából. A tanácsi határozat ezért a 97-es jegyzőkönyv végrehajtását kezdeményezi ez ezen említett tagállamokban. Az EU szerződések értelmében a tanácsi döntéshez azonban parlamenti konszenzusra van szükség. Előadóként én ajánlom elfogadásra ezt a tanácsi határozatot, hogy a jegyzőkönyvet nem ratifikált tagállamok is végrehajthassák annak érdemi részét. Köszönöm, szavazunk róla, mellette kiszavaz? Kiszavaz ellene, Tart, tartózkodók elfogadtuk. Kajnán jelentés következik. Megnyitom a szavazást a Kajnán jelentésről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel, gratulálunk. Marinescu jelentés következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A votazione chiusa. Akkor lezárom a szavazást. Nagyon nagy többség, gratulálunk a jelentéstevőnek, zsadó jelentés következik. Ki van mellette, ki támogatja ezt a jelentést? Non c'è rock Non c'è... Nem, nem, nincs név szerinti szavazást. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Ora mi most tájékoztatnak arról, hogy kérvényezte valaki, hogy név szerinti szavazás legyen az előző napi rendi pontról, úgyhogy eh, meg kell ezt ismételnünk elnézést. Név szerinti szavazás történik a Marinescu nem, elnézést, a zsadó jelentésről tárgyal, ö, szavazunk. Tehát a zsadó jelentés, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nagyon nagy a többség, gratulálunk Zsadó úrnak. A chiesto di parlare prima... A Vixram jelentés előtt Golnis úr kért szót, tessék Golnis úr. Eh, E non è possibile. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Röviden meg szeretném jegyezni, mielőtt szavazunk Wikström asszony jelentéséről Marine Le Pen mentességével kapcsolatban, hogy nem sikerült elérni, hogy erről a kérdésről a plenárison vita legyen, nem tudott megszólalni Löpen asszony ebben a témában, megvédeni magát, és ezt a témát nem tűzte senki napirendre. Én név szerinti szavazást kérek erről. Ez a szovjet uralom idejét idéző eljárás, itt minden parlamenti képviselőnek azonos jogai vannak. Golnis úr, az eljárás szabályai szerint a szakbizottságban kell megvitatni ezt a kérdést, így is történt, úgyhogy semmiféle különlegesség nincs Löpen asszony esetében. Megnyitom a szavazást. Ki van mellette? Ki van mellette? Kérdezi az elnök, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Régner jelentés következik. Ki van mellette? Ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Simpson jelentés mellette, Egyes blokk ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk az első blokkot. Most pedig szavazni fogunk a módosított javaslatról, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A teljes jogalkotási állásfoglalási javaslatról fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nagyon nagy a többség. Gratulálunk Simpson kollégának. Szaviszar Thomas jelentést kö- jelentés következik. 11 módosító van, ezekről együtt szavazunk mellette. Ellene tartózkodok, elfogadok. 12-es mellette. Ellene tartózkodok, elutasítottuk. Teljes javaslatról szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Most Simpson úrnak adom meg a szót. Prego, onorevole Simpson. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szenelova és Kun kollégák témáját külön lett volna jó megszavazni. Mi mindenképpen azt javasoljuk, hogy a jogalkotási javaslatról halasszuk el a szavazást, mert a TRAN bizottság javaslata az, hogy a tanácssal első olvasatban kéne megegyezni ebben a témában. Diámalabra balszol kolléga Simpson. Szavazunk Simpson úr javaslatáról, emellett ki van, ellene ki van tartózkodó, jó, akkor elfogadtuk Simpson képviselő úr javaslatát. Következik a Szenyalova jelentés, mert ki van az első jelentés csomag mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk 42-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk tran módosítókról szavazunk mellette, ellene tartózkodók. Talán elutasítottuk, de ellenőrizzük, tehát a TRAN szakbizottság módosítóiról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Respinto. Elutasítottuk. 76-os 75-ös elnézést kér az elnök, 75-ösről szavazunk, ki van mellette? Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 76-os mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 77-es mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 74 mellette? Ellene tartózkodók, elutasítottuk. 2-es mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a kettest. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a kettes módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Teljes javaslatról szavazunk mellette, ki van? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Elnézést. Először Simpson úrnak adom meg a szót. Ugyanezt szeretném kérni, mint az előző jelentésnél. Az, hogy menjen vissza a közlekedési és idegenforgalmi szakbizottsághoz, hogy halassuk el. Szavazunk a Simpson javaslatról, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Akkor következik a Kuhn jelentés. 109 módosítóról egyben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 111-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41-es két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük a 37-es, megnyitom a szavazást a 37-es módosítóról. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 113-as, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 117-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 117-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 112 mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 43 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 49 mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 118. Mell- megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 114. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 119. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodok. Elutasítottuk. 110 mellette. Ellene? Tartózkodok elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tart, ezt ellenőrizzük, a négyesről szavazunk, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 115-ös következik mellette. Ellene? Tartózkodok, elfogadtuk. 7-es, mert ellenőrizzük, jó? 115-ről. Szavazunk, megnyitom a szavazást. A Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes. Hetes mellette ki van? Ellene? Tartózkodók elutasítottuk. Már senki nem emeli a kezét. 116-os mellette. Ellene? Ellenőrizzük. 116-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Név szerinti szavazás következik. A javaslatról annak módosított formájában megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, most pedig megadom a szót Simpson elnök úrnak. Harmadik alkalommal szeretném ma megkérni a parlamentet, hogy halasszuk el a jogalkotási állásfoglalásról ezt a szavazást, mint mondtam, hogy az elnökséggel első olvasatban tudjuk még tárgyalni róla. Kimond, kimond harmadszor is igen Simpson úrnak. Kimond neki nemet, ki tartózkodik. Megkapta a harmadik igenyét is Simpson úr. Zéber jelentés következik. Egyes blokk, ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Ki támogatja a javaslatot? Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most név szerinti szavazás következik. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nagy többség. Gratulálunk Zéber úrnak. Dorfman jelentés. 21 módosítóról szavazunk egyben. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 25-ös módosító mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 25-öst, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as mellette. Kérem, emeljék a kezüket. 23-ast kitámogatja ellene. Tartózkodók. Szerintem ugyanaz a többség alakult ki, mint az előbb, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 23-asról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Így az ötös oka fogyottá vált. 24-es következik, mellette ki van. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Teljes javaslatról szavazunk mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most népszerinti szavazás következik, a záró szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nagyon nagy a többség, gratulálunk. Következik a Danelis jelentés. 17-es bekezdés mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Teljes javaslatról szavazunk mellette, ellene tartózkodok, kitartózkodik, elfogadtuk, gratulálunk. Tolja jelentés. Hármas bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Hatos bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 12-es bekezdés, első rész. Azt kérik, hogy a második részt ellenőrizzék? Remek, jó, megnyitom a szavazást a hatos második részéről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, két szavazaton múlott. Jó. 12-es első része, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, ellenőrizzük, a 12-es második részéről szavazunk, nyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítottuk. 15-ös első része mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó, a 19-es második részét fogjuk ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Kitartózkodik, ezt ellenőrizzük, tehát 19-es harmadik részéről fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös. Megítom a szavazást. Népszerinti szavazás. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os első rész mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk 29 első rész mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 30-as mellette. Ellene tartózkodok, ellenőrizzük a 30-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es első rész mellette. Ellene tartózkodok elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 36-os első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 38-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 40-es első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodok elfogad 42-es mellette, ellene tartózkodok elfogad 43-as első rész mellette, ellene tartózkodok elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodok elfogadtuk 44-es mellette, ellene tartózkodok elfogadtuk teljes javaslat mellette, ellene tartózkodok elfogadtuk, és gratulálunk Tolja asszonynak! Bartolozzi! Bartolozzi jelentés következik. Hetes, első rész, mellette ellene tartózkodok, elfogadok, második rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadok, 20-as e- első része mellette, ellen tartózkodok, elfogadok, második rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadok, 24-es első rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadok, második rész mellette, ellene elfogadtuk, 26-os első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 30-as első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 32-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 40-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 43-as első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Teljes javaslatról mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Grazie. Grazie. Buon appetito! Köszönöm, és mindenkinek jó étvágyat kívánok! Colleghe e per cortesia, potete defluire? Kedves kollégák, kérem szépen, hagyják el a termet. Dovremmo procedere alla dichiarazione di voto. Folytatnunk kell az ülést, a szavazatmagyarázatok következnek.